gondolom, hogy a csalás elleni harc napirendi pontjában nem lehetne még egyszer elhangoznia az én beszédemnek, tehát ide tartozik. Elnök, igen. Ezen napirendi pont alatt fog szerepelni az ön hozzászólása is. Nem hiába fáradozott tehát Vazeszkosz. A képviselő megköszöni. Holnap, május 6-án folytatjuk a plenáris ülésszakot. Ezzel kapcsolatban a napi rendet közértettük, a parlament weboldalán is elérhető. Ezennel berekeztem az ülést, és mindenkinek kellemes pihenést kívánok.